hozzáférhető. Amennyiben nincs, és úgy látom, hogy nincs észrevétel, akkor elfogadjuk ezt. Isabella Di Martiniről lenne egy bejelenteni valóm. A, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójához akar belépni, e, és e, az SMD, az ECR, valamint